napi rendjét fogadjuk el, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, 15 nyelven van tolmácsolás. És akkor kezdjük is a hármas napi rendi ponttal, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. De Castro, nem, Deszúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugyanaz a probléma ma, mint korábban már többször előfordult. Két órával ezelőtt kaptam meg a a szavazólistát. Nem tudok ezekről a témákról szavazni, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról, hogyha nem kaptam meg időben a szavazólistát. Nagyon fontos lenne a kompromisszumos javaslatokat megvizsgálni. Szerintem ez hihetetlen, ahogy folyik itt a dolog. Ma is még egyszer ez történt velünk, úgyhogy azt kérem, hogy jövő hétre halasszuk el a szavazást, ezt nem tudom így Asszuk. A probléma úgy azért merült fel, mert, mert nagyon sűrű a napirend, és ezt a fontos témát el kellene fogadni, még ugyanebben a e, törvényhozási ciklusban pontosan hát erről van szó, és azt gondolom, hogy a jelentéstevő talán majd jobban el tudja magyarázni, hogy hogy került erre a sor de ez előtt még megadom a szót Megginesz asszonynak, és utána pedig a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Desz úr javaslatát általánosságban támogatom, mert minden hétfő esti ülés Strasbourgban nagyon nehéz, nekem bíróülésre kell menni, más kollégáknak más ügyük van, más feladatuk van, de ahogy majd jelentéstevő is el fogja mondani, nagyon érzékeny az, az időzítése ennek a témának, az asszisztensek éjjel-nappal dolgoztak rajta hétvégén is, hogy előkészítsék a szavazólistát. Albert, de ezt általánosságban igaza van, de meg kell próbálnunk hogy megérteni, hogyha elhalasztjuk ezt a témát, akkor az egyeknek lehet, hogy tetszik, akik nem akarják, hogy ezt a jogszabályt elfogadjuk, és most jó lenne, ha megadnánk a szót a jelentéstevőnek, hogy részletesen elmagyarázza, hogy hogy került erre sor. Igen, pontosan erről van szó neki akartam szót adni, de még előtte szúr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nekem lenne még egy kérdésem az adminisztrációhoz. Most valóban tényleg ettől az egy héttől függ minden. Nem tudom elképzelni, hogy egy héten múlik az egész, hogyha jövő héten Brüsszelben szavaznánk, nem igaz, hogy nem tudjuk betartani az ütemtervet. Szerintem ez mindenképpen lehetséges lenne. Jó, de Castro-nak fogom megadni a szót, és hogyha szükséges, akkor az adminisztráció egy képviselőjének is. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én megértem, hogy működik a tolmácsolás? Kérdezik a tolmácsok. Nos, tehát jól értett, megértem, hogy nagyon sűrű a rendünk, és nagyon feszes az ütemterv, de a másik oldalon, ami az omnibus rendeletet illeti, amikor azt elfogadtuk, ott is nagyon nehéz volt az egyeztetés, a háromoldalú egyeztetés, és még az egészet az adott törvényhozási ciklusban elfogadni nagyon Mm, szoros volt az ütemezés. A trialógus ülései párhuzamosan folytak a plenáris szavazással, hát az sem volt éppen egy pozitív dolog, de ez az egyetlen lehetőség, hogyha a bizottsággal és a tanácssal meg akarunk egyezni karácsonyig, akkor nagyon fontos lenne most szavazni, és szeretnénk ezt a politikai egyességet, mert különben ebben a törvényhozási ciklusban már nem jutunk eredményre. Ezek a kompromisszum javaslatok, ezek kidolgozásra kerültek, ez, ezzel konszenzust sikerült elérni 42 cikkben illetve 12 módosító javaslata preambulum bekezdésekre vonatkozik, ezekben sikerült kompromisszumra jutni. Köszönetet kell mondanom a csapatnak, a titkárságnak, hogyha ma, most ezt a mai ülést nem használjuk ki a szavazásra, akkor azt gondolom, hogy ez az egész munka eredménye forog kockán, és felmerül annak a veszélye, hogy tényleg nem jutunk eredményre. Tényleg mindenkit arra kérek, hogy tartsa be az ütemtervet, mert különben elszalasztunk egy nagyon fontos alkalmat. Elnök? Jó, De Castro úr, urat meghallgattuk, úgyhogy én azt javaslom, hogy kezdjük meg a szavazást. Tudomásul veszük azt, amit Dessur mondott, Albert, Filip szeretne még valamit hozzászólni. Tényleg fontos, anyja Ez egy teljesen új szavazó kártya, amit kaptam, most kaptam egy órája, de nem működik, úgyhogy kérem, hogy valaki segítsen nekem, mielőtt elkezdünk szavazni. Köszönöm szépen. Poprosimy o pomoc techniczną, już tam ktoś do pana... E, e, Kérjük, hogy segítsen valaki a képviselő úrnak, mindjárt jön valaki, és akkor megoldja ezt a problémát, és akkor azt hiszem, hogy ezzel felkészültünk a szavazásra. Annyi úr jelzi, hogy minden rendben van, akkor kezdhetjük is. Nos, a jelentésről beszélhetünk azonnal? Szavazhatunk azonnal, vagy szeretnél valamit mondani a jelentéstevő. Vannak ugye módosító javaslataink, de Castro úr beszélt az időzítésről, az osztrák elnökséggel tervezett egyeztetésekről, és azt szeretnénk, hogyha az októberi plenárison lenne szavazás. Arra kérem önöket, hogy mutassanak megértés 61-es módosítás mellette. 61-es mellette ellene, Akkor ezt most nézzük is meg rögtön elektronikusan. Akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as, mondja az elnök, mellette, ellene, elutasítva. Első blokk, hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Hatos kompromisszum. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Következik a 182-es, 182-es mellette, ellene, elutasítva. 180-as mellette, elfogadtuk. 179-es, nem, a 180-asra visszamegyünk és ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 179 mellette, ellene, elutasítva. 186 mellette, ellene, elutasítva. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor következik a 18-as módosítás NV mellette ellene elutasítva. Következik a 4-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Kompromisszum, ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 259 mellette, mellette elfogadtuk. Következik a 279 mellette elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Hetes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 300-as módosítás mellette elfogadtuk. 297 mellette ellene elutasítva. 299 mellette ellene elutasítva. 21-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Háromszázhuszonhárom mellette, ellene, elutasítva. 327 mellette, ellene, elutasítva. 328 mellette, ellene elutasítva. 330 mellette, ellene elutasítva. 331 mellette, ellene elutasítva. 333 mellette, ellene elutasítva. 23-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Következik a Deve 13, mellette elfogadtuk. 24-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, következik 352-es. Anyúr. Itt van itt egy kis probléma. Én nem eh, hallottam, hogy a 23-as kompromisszumnak az eredményét eh, bejelentették volna, és a képernyőn se látta. Köszönjük szépen ezt a jelzést, és megy tovább az elnök, 352-es mellette ellene elutasítva. 394 mellette, ellene elutasítva. 446 mellette, ellene elutasítva. 407 mellette, elfogadtuk. 407, még egyszer, Megnyitom a szavazást a 407-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük az utalást. 357 mellette. Elfogadtuk. 353 mellette. Elfogadtuk. 355 54 mellette. Elfogadtuk. 358 mellette elfogadtuk, 359 mellette elfogadtuk, 501 mellette ellene, ellenőrizzük az 501-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. a 400-as, és ezután mellette elfogadtuk, 410 mellette elfogadtuk, 419, 419 mellette elfogadtuk, 360 mellette elfogadtuk. 361 mellette elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Huszonötös kompromisszum, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 384 mellette. Elfogadtuk. 380, 309 mellette elfogadtuk. 390 mellette elfogadtuk. Kaputó úr, kollégák, kérem, hogy emeljék a kezüket. 392-es mellette elfogadtuk. 393 és a többi elfogadtuk. Envi 35, erről már szavaztunk, 404 mellette elfogadtuk, 405 mellette elutasítva, 406 mellette ellene elutasítva, 455 mellette ellenőrizzük a 406-ost, 406-ost még egyszer, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 435 mellette, ellene, elutasítva. 409 mellette elfogadtuk. 412, 414 mellette elfogadtuk. 413 mellette elfogadtuk. 420 és a többi mellette ellene ellenőrizzük a 420-ast és az ezzel ezt követőeket. Folyik az ellenőrzés, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 399 mellette elfogadtuk. 27-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 415 mellette, mellene, ellene, elutasítottuk. 416 mellette, elfogadtuk, 417 mellette, ellenőrizzük a 416-ost. Megnyitom a szavazást, 416. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kis többséggel 417 mellette, ellene, elutasítva, 418 mellette, elfogadtuk, 422 mellette, elfogadtuk, 424 mellette, elfogadtuk, 445 mellette, elfogadtuk, 426 mellette, ellene, elutasítva. 427 mellette, elfogadtuk, 428 mellette, ellene, elutasítva, 4, 8 mellette, elfogadtuk, 430 mellette, elfogadtuk, 431 mellette, elfogadtuk, 449 mellette elfogadtuk, 422 mellette, ellene. Ezt most ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Poprawka 400 Iwan, poprawka 433. 433, kto jest za? 433-as, mellette, ellene, elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. es mellette elfogadtuk. 451-es mellette ellene elutasítottuk. 436-os mellette elfogadtuk. 453-as mellette ellene akkor ezt ellenőrizzük a 453-as módosítót. Jó. Akkor most visszamegyünk. Most ellenőrizzük a 451-es módosítót, 451-es módosítót ellenőrizzük. Megnyitom erről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Jó. 436-os, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. 453-as mellette ellene elutasítottuk. 437-es mellette elfogadtuk. 347-est ellenőrizzük. 4437 est elfogad. Elutasítottuk. 439-es mellette ellene. Ezt is elutasítottuk. 439-es, mellette ellene elfogadtuk. 440 el, mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. Tehát 440-es. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk 44-42 mellette ellene elutasítva. 443-as módosító mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, tehát a 443-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 444-es mellette elfogadtuk. 411-es mellette ellene elutasítottuk. 454-es mellette elfogadtuk. 28-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. A, az 454-est ellenőrizzük, erre megnyitom a szavazást, tehát a 454-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 28-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 470-esről szavazunk. Mellene? Ellene? Elfogadtuk. 475-ös mellette ellene elutasítottuk. 476-os mellette ellene elutasítottuk. 477-es mellette ellene elutasítottuk. 478-as mellette elfogadtuk. 479-es mellette ellene. Akkor ezt ellenőrizzük, tehát a 479-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. 480-as mellette ellene elutasítottuk. 482 mellette ellene elutasítottuk. 484 mellette ellene elutasítottuk. 488-as módosító. Öm, ellenőrizzük a 484-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 488-as mellette elfogadtuk. 490-es mellette ellene elutasítottuk. 492 mellette a 490-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam a szavazást a 490-esről. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Igen, hát önök akarták ezt a módosítót ellenőrizni. 492-es. Tehát 492-es mellette, ellene. Hölgyeim és uraim, arra kérek mindenkit, hogy ne beszélgessen, hanem inkább emelgesse a kezét. Tehát 492-es módosító mellette, ellene elutasítottuk. 496-os mellette ellen elutasítottuk. 497 mellette ellen elutasítottuk. 498-as mellette ellene elfogadtuk. 500-as módosító mellette elfogadtuk. 30-as kompromisszum, megnyitom erről a szavazást. Lezárom a szavazást. És akkor az 508-as módosítóval folytatjuk, mellette elfogadtuk. 509-essel e, mellette ellene elutasítottuk. 41-es módosító mellette elfogadtuk. 511-es mellette ellene elutasítottuk. 42-es mellette elfogadtuk. 5.12 mellette ellene elutasítottuk. 43-as mellette elfogadtuk. 515 mellette ellene elutasítottuk. 516 és az envi módosító mellette ellene ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Köszönöm szépen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Megnyitom erről is a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor most az 524-es módosító következik. 524-es mellette ellene elutasítottuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. 9-es kompromisszumról tehát. Lezárom a szavazást. Ötszázharminckettes módosító. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát lezárom, elfogadtuk. Tehát ha hogyha ezt elfogadtuk, akkor ugye azért ugrottunk ide, mert hogy az előzőt elfogadtuk az 532-est. És mivel a 10-est elfogadtuk, ezért a 11-esre ugrunk, megnyitom a szavazást a 11-es kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 577-es módosító, mellette elfogadtuk. Deve 24-es módosító, elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-es kompromisszum, megnyitom erről is a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 11-es kompromisszumot, tehát az 595-ös következik, elutasítottuk. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát az 599-es módosító következik. Köszönöm szépen, elfogadtuk. 600-as mellette elfogadtuk. 601-es és az IMCO 43-as mellette elutasítottuk. 602-es módosító mellette ellen elutasítottuk. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 614-es módosító következik, mellette elfogadtuk. 615-ös mellette elfogadtuk. 617-es mellette elfogadtuk. 618-as mellette elfogadtuk. 619-es mellette elfogadtuk. 620-as mellette elfogadtuk. 622-es mellette elfogadtuk. 624-es mellette elfogadtuk. 625-ös mellette ellen elfogad, e, elutasítottuk. 627-es mellette elfogadtuk. És akkor most a blokkban szavazunk. Itt egy tömbben szavazunk. Megnyitom erről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A DEVE 26-os módosító következik mellette. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 48-as módosító. Mellette elfogadtuk. 646-os mellette elfogadtuk. 654-es mellette elfogadtuk. 19-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 670-es módosító mellett elfogadtuk. 672 es 73-as mellett ellen elutasítottuk. 671-es, 674-es mellette ellene elutasítottuk. 675-ös mellette ellene elutasítottuk. 676 mellette ellen elutasítottuk. 678-as módosító, elfogadtuk. És akkor most a preambulum bekezdésekről. Egyes, mellette elfogadtuk. Kettes, elfogadtuk. Az IMCO 1-es és az MV 1-es mellette elfogadtuk hármas, és a többi mellette elfogadtuk. 66-os mellette ellene elutasítottuk. 31-es kompromisszum. Megnyitom erről a szavazást. Lezárom a szavazást. 76-os módosító mellette elfogadtuk. MV3-as mellette ellene elutasítottuk. IMCO 4-es mellette elutasítottuk. 77-es mellette elutasítottuk, 78-as mellette elutasítottuk, 32-es módosi kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 89-es módosító Dantan kollégától. Azért nevezem meg a beterjesztőt, hogyha hamarabb megtalálják. Elfogadtuk, köszönöm. 8-as módosító a jelentéstevő részéről. Rendben, 90-es mellette, ellene, elutasítottuk. 91-es e, mellette, ellene, akkor a 91-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. Az IMCO 8-as mellette elfogadtuk. 92-es és az MV mellette ellene elutasítottuk. 93-as mellette ellene elutasítottuk. Deve 5-ös mellette elfogadtuk. 33-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Kérem, Zamykam głosowanie. Zamykam. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 116-os módosító ellene mellette elutasítottuk. 35-ös mód, kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 36-os kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Úgyhogy most következik a 37-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 133-as következik mellette, elfogadtuk. 134-es mellene, elutasítottuk. 135-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 136-os mellette elfogadtuk. 137-es mellette elfogadtuk. 138-as mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Úgyhogy gratulálok. 140-es mellette ellen elutasítottuk. 141-es és a 39-es kompromisszum mellett ellene, mellett ellene. Folytassuk akkor a következővel. Elfogadtuk a kompromisszumot. 154-es a következő, miről szavazunk mellette. Elfogadtuk. 40-es kompromisszum. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es kompromisszum szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42-es kompromisszummal folytatjuk. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 170-es módosító mellette elfogadtuk. Imco 16-os mellette ellen elfogadtuk. 3 Des Erdős Szenrasz egy elfogadtuk. 170 8-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Zárószavazáshoz érkeztünk a jogalkotási javaslat így módosított változatáról név szerinti szavazás. Van valami baj? Excuse. 136 on page 4. page Because there is a doubt. Yes. Well. alla pagina Because if it was objected, to go, go back to page 4. And vote again on NV 18.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 elektronikusan szavazunk erről. MV 18-as szavazást megnyitom. Lezárom. Too many. Too... Egyel többen szavaztak a néppártól. Okay. Okay. Poprawka, zamykam głosowanie. Szavazást lezárom. Elnök úr, három EFDD tag van itt, három szavazatuk van. Igen, de a, a, valahogy a gép mindig azt mondja, hogy egyel több EFDD szavazat van. Elnézést kérek, Sosem ízzon a gépekben, mondja a képviselő. Jó rendben, akkor a 18-as szavazásánál tartottunk, ugyebár. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el, és akkor most pedig ennél fogva kell még szavaznunk 242-esről. Mellette ellene Yeah, so we, we have 40 to 42 to Um, Głosujemy poprawki 240, 240. 240-242-es lesz a következő. 39-es, ez a négy, még mindig a negyedik oldalon tartunk, tehát 240, 242, 39 és így tovább. Mellette, ezen módosítok mellett, ellene tartózkodik nem fogadtuk el. 246 és 248-as módosítók következnek, megint is asszonytól mellette ellen elfogadtuk. Aztán 249-est visszavonták, 250-esről kell szavaznunk mellette, ellene nem fogadtuk el. Akkor a záró szavazásra térhetünk át. Az első szavazás a jogalkotási javaslat egészéről szól. A név szavazás, szavazást megnyitom. Mindenkinek sikerült látni a szavazatát? Elfogadtuk. Második szavazásunk pedig a jogalkotási állásfoglalás eh, az Európai Parlament részéről. Szavazást megnyitom. Zagłosowali Państwo? Tak, zamykam głosowanie. Sikerült mindenkinek leadni a szavazatát, akkor a szavazást lezárom. Oké. Okay. Przechodzimy do głosowania. Rendben. Kell még egyet szavaznunk, ami arról szól, hogy a 63 per 2-es házszabály értelmében tárgyalásokat kezdhetünk a tanácsal és a bizottsággal. Erről a mandátumról szavazunk. Ezt tehát a harmadik szavazásunk szavazást megnyitom. Mindenkinek sikerült látni a szavazatát, akkor lezárom. És elfogadtuk ezt is. Valóban gratuláció az előadónak, aki megérdemli mindenképpen, hogy megkapja a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, az árnyék előadóknak, McGinnis asszonynak, McIntyre eh, asszonynak. Nagyon keményen dolgoztunk ezen a jelentésen, és nem akarok senkiről se elfeledkezni de remélhetőleg jó, mindenkinek köszönetet mondok, úgy a legegyszerűbb, és akkor nem felejtek el senkit. 22-én a plenárison, amikor szavazunk, akkor nagyon határozott többséget várok. Azt szakértőinknek köszönettel, tartozunk, akik két nappal átével dolgoztak ezen a jelentésen és a szavazás előkészítésén. Azt hiszem, hogy jó munkát végeztünk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy még az eh, mostani soros elnökség alatt, osztrák elnökség alatt lezárjuk ezt a munkát. Köszönöm szépen. Akkor csak így tovább, most pedig várjuk a tárgyalásokat, hiszen nincs vége a munkának, az előadónak, az árnyék előadóknak még rengeteg munkájuk lesz ezzel a témával a triológus során. Természetesen a titkárságnak is köszönettel tartozunk. Reméljük, hogy a záró szakasza is ennek az egész folyamatnak sikeres lesz, hogy még a parlamenti ciklus vége előtt lezárulhasson ez a mm, téma. Az IMCO megginisz asszony jelentése mindig ezek összefüggő témák. Mindenképpen köszönettel tartozunk mindenkinek. Örülök annak, hogy végül sikerült ma este szavaznunk. Akik ezt lehetővé tették, Desszúrnak persze részben igaza van alapvetően, de hát fontos, hogy néha az idő, amikor sürget minket, akkor menjünk tovább, nem lehet néha a lendületből veszíteni következő napirendi ponttal folytatjuk, ez pedig a műanyag hulladék csökkentésének a témája. A Ropé úr az előadójának a véleménynek. Meg is adom neki röviden a szót. Átsúr, a zsodi. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad komisija pateikė labai neblogą. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Az Európai Bizottság alapvetően egy jó javaslatot tett le az asztalra. Elég ambiciózusak voltak. Az árnyék előadókkal, a titkársággal nagyon jó volt az együttműködés, és örülök annak, hogy mindenki ennyire komoly érdeklődést mutatott e fontos téma iránt. 200 15 módosító indítvány érkezett, ami azért elég imponáló szem. Nem mi vagyunk az illetékes bizottság, éppen ezért csak véleményt készítünk ehhez. Mégis a téma fontossága miatt eh, azért ez nem egy elhanyagolható téma. Nyilván az ENVI szakbizottságé a végső döntés, ugyanakkor az Európai Bizottság javaslatán mi magunk is próbáltunk némileg javítani, azokra a műanyag termékekre koncentráltunk, amelyeket a mezőgazdaságban használnak, a mezőgazdaságban használatosak, ugyanis ezek, mint hogyha kimaradtak az eredeti javaslatból. Tudjuk, hogy a tengert, a talajvizet mennyire szennyezik a műanyag termékek, a mikroműanyagok a, a legújabb ilyen veszélyt jelentik, és hát ez nagyon eltérő mértékű veszélyt jelent attól függően, hogy mely műanyagról beszélünk, és mely régióról. Tudjuk, hogy ezek apró kis darabkákra esnek szét. Jó, rendben, köszönöm szépen, valóban fontos és érdekes téma ez, Ropé úr, mondja az elnök. Főként ezek a mikroműanyagok komoly veszélyt jelentenek. Lássuk akkor a szavazást, első kompromisszum, elektronikusan szavazunk, szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk, 94-es módosító, elfogadtuk. 97-es mellette, 96-os mellette ellene elfogadtuk. 98-as mellette ellene elfogadtuk. 99-es mellette, ellene elfogadtuk. 106-os mellette, ellene elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Tehát a 105-ösről szavazunk elektronikusan, szavazást lezárom. elfogadtuk. 107-es mellette, ellene nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszumra ugrunk tovább. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Folytassuk az ötös kompromisszummal. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ugorjunk a hatos kompromisszumra. Szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszumról szavazunk. Szavazást lezárom. Nyolcas kompromisszum következik. Szavazást megnyitom. Ezt elfogadtuk. 8-as kompromisszumra ugrunk tovább. Szavazást megnyitom. Jaj, jaj, bocsánat, nem 8-as, 9-es, tévedtem, tehát 9-es kompromisszumról szavazunk, valóban igaza van. Kollega, szavazás lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum következik, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 176-os módosító mellette kaputó módosítáról elmond szó, mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást megnyitom. Lezárom. Húsz-húsz, így sajnos nem fogadtuk el. Az összes kompromisszumot elfogadtuk. A 9-es oldalra lapozunk. A nulla, nullás számot viselő kompromisszum tehát a nulla kompromisszumról szavazunk, 9-es, 9. oldalon. Szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 29-es házenkamp, házekamp módosító mellette, ellene nem fogadtuk el. 5-ös és 5A preambulum bekezdés. Sprawdzamy w takim razie poprawkę 29. Ellenőrizzük. A 29-es 29-es módosítót ellenőrizzük elektronikusan a kollégák kérésére. Szavazást megnyitom, szavazást lezárom nem fogadtuk el, ahogy azt az imént is mondtam. Ebben az esetben tehát ugorjunk tovább a preambulum bekezdésekre. Mivel szavaztunk a kompromisszumról magáról, ezért a 40-es módosítóra ugrunk. Mellette ellene nem fogadtuk el. Kettes kompromisszummal folytatjuk, mellett, ö, bocsánat, szavazást megnyitom. Elfogadtuk várakozásaim szerint. A 41-esről kell szavaznunk mellette, ellene nem fogadtuk el. A kettes kompromisszumról szavazunk, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 53-as Dante módosítóval folytatjuk mellette. Ellene Ellenőrizzük elektronikusan az 53-as módosítót. Zamykam. Poprawka odrzucona w taki... Nem fogadtuk el. Akkor következik az 56-os új... Nem, az 55-ös mellette. Elfogadtuk. 56-os mellette ellen elfogadtuk 57-es mellette, elfogadtuk 58-as mellette, elfogadtuk 59-es mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan az 59-es szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 62-essel folytatjuk mellette El van a... nem fogadtuk el. 63-as mellette elfogadtuk, 64-es mellette elfogadtuk, 65-ös mellette elfogadtuk, 66-os mellette elfogadtuk, 67-es 67-es mellette ellene Ellenőrizzük elektronikusan, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 70, nem 68-as mellette ellene nem fogadtuk el. 69-es mellette elfogadtuk, 71-es mellette Elena. Ellenőrizzük elektronikusan a 71-est. Nem fogadtuk el. 72-es mellette ellene nem fogadtuk el. 73-as mellette ellene nem fogadtuk el. 74-es mellette ellene nem fogadtuk el. 75-ös mellette ellene nem fogadtuk el. 77-es mellette ellene elfogadtuk. 78-as mellette elfogadtuk. 79-es mellette elfogadtuk. 80-as mellette ellene nem fogadtuk el. 81 mellette ellene nem fogadtuk el. 8-as mellette ellene nem fogadtuk el. Ellenőrizzük elektronikusan a 8-ast. Zamykam. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 82-es mellette. Elfogadtuk. Nem, hogyha 8-ast elfogadtuk, ahogy elfogadtuk, akkor a 64-essel folytatjuk. 64-es mellette, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, ellenőrzik elektronikusan a 9-est. Szolgást megnyitom, lezárom. Nem fogadtuk el. 85-ös mellette, elfogadtuk 86-os mellette, elfogadtuk 87-es mellette, elfogadtuk 88-as mellette, ellene nem fogadtuk el. 10-es mellette elfogadtuk. A véleménytervezet így módosított szövegének egészéről név szerint szavazunk, úgyis Mondhatnám, hogy záró szavazás. Szavazást megnyitom. Mindenképpen szeretnék az előadagnak gratulálni, meggyőző többséggel elfogadtuk a vélemény tervezetet. Szeretne szót kérni? Ropé úr, ha nem, akkor folytassuk Buda úr jelentésével. Leti pan to zrobi panu głos. Tessék, megadom a szót. bardzo przepraszam pana posła caputo oddaję panu głos panie koordynatorze panie pośle sprawozdawco. elnézést koordinátor úr jelentéstevő úr megadom a szót tessék. No, grazie. Grazie, Presidente. Oggi... Köszönöm szépen, elnök úr. Ma nagyon felgyorsult az elnök úr, még egy napirendi pontot is átugrott. Egy technikai jellegű jelentéstevőről van szó, az MV bizottsághoz készítjük, ennek készítettük ezt, az átláthatóságot akarjuk erősíteni számos módosító javaslattal, illetve a bürokratikus terheket is csökkenteni szeretnénk a környezetvédelmi politika monitoringja esetén. Nincs olyan sok módosító javaslat, ahogy elhangzott, ez egy technikai jellegű anyag, úgyhogy szavazhatunk. Rendben, konkrét technikai kérdések merülnek fel ebben. Szinte lehetetlen volt a munka. Négyes módosító javaslat kaput, kaputor mellette elfogadtuk, 8 es mellette el, elutasítva, 9-es mellette ellene elutasítva, 10-es mellette ellene elutasítva, 11 mellette ellene elutasítva, 12 mellette ellene elutasítva, 13 mellette elfogadtuk, 15 mellette elfogadtuk, 16 mellette ellene. Ellenőrizzük a 16-ost. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es mellette, ellene, elutasítva. 18 mellette, ellene, elutasítva. 19 mellette. Elfogadtuk. 20-as mellette elfogadtuk. Huszonegy, huszonháromig mellette elfogadtuk, 24 mellette ellene, elutasítva 25 mellette ellene, elutasítva 26 mellette ellene, elutasítva 27 mellette ellene, ellenőrizzük a 27-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 28 mellette, ellene, elutasítva. 29 mellette, ellene, elutasítva. 30 mellette, ellene, elutasítva. 31 mellette, elfogadtuk. 32 mellette, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, ellenőrizzük a 33-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34 mellette, ellene. Kedves hölgyeim és uraim, valószínűleg ugyanaz az eredmény, de ellenőrizzük még egyszer ezt is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, ellenőrizzük a 35-öst. Letárom a szavazást. Elutasítva, 36-os mellette, ellene, elutasítva. 37-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38 mellette, ellene. Elfogadtuk. 39 mellette. Elfogadtuk. 40 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 40-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Gdzie my jesteśmy? 40. Poprawka 40. Kto jest za? 40-es mellette. Ja, ez már volt. 41-42 együtt. Mellette, ellenne, elutasítva. első rész okafogyott, valószínűleg a 43-as nál. Igen, 43, második rész mellette ellene el, elutasítva. A 38-ast elfogadtuk, akkor most a kettő kettes második bekezdése mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas mellette, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítva, 45 mellette, ellene, elutasítva, 46-os mellette, elfogadtuk, 47-es mellette, elfogadtuk, 5-ös, elfogadtuk, 6-os, elfogadtuk, 7-es mellette, elfogadtuk, 1-es mellette, elfogadtuk. És akkor száró szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk kaputórnak, szeretne-e hozzászólni? Köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy nem. Köszönöm szépen minden munkatársnak. Most folytatjuk a Buda javaslattal. Meg is adom a szót. Elnök úr, nincsen mit eh, tennem, mert eh, teljesen világos minden. Fantasztikus! poprawki pierwsza i druga odrzucające propozycje komisji. E, kto jest za odrzuceniem propozycji komisji? Ki támogatja, hogy az Európai Bizottsági Javaslatot elutasítsuk. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Zamykam. Lezárom a szavazást. Mindenki támogatta. Akkor most a teljes állásfoglalásról kell szavaznunk. Még egyszer kell szavaznunk. Mégpedig az állásfoglalásról, hiszen az előbb egy módosítójavaslatról szavaztunk, és akkor most még egyszer szavazunk. Megnyitom a szavazást. E, okej, okay, proszę o wyjaśnienie pana posła, pana Filipa. Filip e, szeretné tisztázni a helyzetet. Azt hiszem, hogy mindenki érti. Volt egy módosítás, mely szerint elutasítjuk a javaslatot, ezt, egy, ezt elfogadtuk egyhangulag, és most a záró szavazás a, e, az állásfoglalásról szól, e, hogyha valaki, a, mint ahogy az első módosító javaslatnál az elutasítás mellett volt, annak most igennel kell szavaznia, tehát meg kell szavaznia az elutasítást. You are not voting on the proposal, you are voting on the opinion. Reject a, nem a javaslatról szavazunk, hanem arról a véleményről, ami elutasítja a javaslatot. Aha, otwieram głosowanie na całości opinii zgodnie z... Jó, akkor záró szavazás. Mellette kellene szavaznunk, lezárom a szavazást. Jó, köszönöm szépen. minut, się nawet mniej niż 10 minut. Egy óra 10 perc alatt lezártuk a szavazást.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 de nem osztom meg önökkel, majd eh, később megtudják. Akkor folytatjuk. Kérdezem, hogy a jelentéstevő itt van-e? A következő pont jelentéstevője. Matt Kászi úr. Będę składał serdeczne podziękowania za e, organizację pięknej wizyty. Ale teraz... Köszönöm szépen, hogy megszervezték a brüsszeli ülést, és ezt a látogatást igazán köszönjük. McCarthy úr, öné a szó. Tessék. Oh, okay, thank you, um, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, illetve emlékeztetni arra, hogy nem volt olyan könnyű e ezt a témát a napirendre fölvenni, megfelelő időzítést találni. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy e, kompromisszumkészek voltak. Az e, európai uniós kontingensek, WTO kontingensek egyre növekedtek annak érdekében, hogy visszatükrözzék azt a kompenzációt, amit az EU bővítés miatt kapott az Európai Unió, illetve a kereskedelmi viták rendezéseként. Most, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, most ennek az ellentétére lesz szükség valószínűleg, tehát újra ki kell igazítani a vto s kontingenseket az EU és nagy-Britannia között, hogy ezek visszatükrözzék a kontingens kihasználást. Az mezőgazdasági ágazat, ott ágazatot érinti leginkább ez a gyakorlat, hiszen a legtöbb vám kontingens mezőgazdasági termékre vonatkozik. Ezeket a kontingenseket már partnerekkel megtárgyaltuk, és ezek egy nagyon alapos elemzésen alapulnak, amelyek arra vonatkoznak, vonatkoznak, hogy mennyiben tudja felvenni e, az európai piac ezeket a termékeket. E, természetesen ezen kóta e, kiigazítás és a metodológia figyelembe kell, hogy vegye, hogy bizonyos ágazatok nagyon kivannak téve a versenynek, érzékeny ágazatokról van szó, illetve a munkahelyek, az, illetve az ezektől függő munkahelyek is nagyon fontosak. Egy közös, a brit partnerekkel közösen megállapodott kiigazítást kellene eh, elérni, felhasználási arányt kellene elérni. Eh, nem javaslunk eh, módosítást a felosztással kapcsolatban, a felhasználási arány meghatározásával kapcsolatban. A vámkontingensek kiegyenlítettek kell, hogy legyenek, és egy későbbi időpontban ezeknek a módosítására szükség lehet. A Brexitet bizonytalanság övezi, és az Egyesült Királyság kilépésének feltételei miatt szükség lehet az a rendelette függelékében felsorolt arányok módosítására, azonban az Európai Bizottság nak nem lehet az Európai Parlament hozzá beleegyezése nélkül egyedüli mérlegelési jogkört adni, csak akkor, hogyha nemzetközi egyezményt kell hozni. Egyébként e, ennek, során a parlament egyetértésére mindenképpen szükség van. Egyébként meg minden más módosítás esetén a bizottságnak jogalkotási javaslatot kell benyújtani az Európai Parlamentnek és a tanácsnak, ahogy ezt a szerződés elér, előírja. Ez egy technikai um, témának tűnik a metodológia miatt, technikai jellege miatt, de ennek nagyon politikai hatása van. Emellett ugye el akartuk kerülni azt, hogy Észak-Írország és Írország között fizikai határ legyen, és ezért az a döntés született, hogy, az, hogy Észak-Írország teljes mértékben benne marad az Európai Uniós vám és egyéb zónában, és ehhez emiatt is szükséges a függelék kiigazítása, és ennek is politikai hatásai vannak, és emiatt sem lehet a parlamentet kikerülni, e, illetve lehetnek olyan területek, e, ahol a vámkontingens felosztása után annyira kicsi e, lesz az Egyesült Államoknak jutó mennyiség, hogy ez a WTO-s partnerek számára túl jelentéktelenek, vagy túl kicsinek tűnhet ahhoz, hogy egy külön szállítmányt indítsanak az Egyesült Királyságba. Itt is nagyon fontos, hogy a parlamentet ne kerüljük ki. Politikai mandátum, demokratikus ellenőrzés, parlamenti egyetértés nagyon fontos és szükséges minden vámkontingens megtárgyalásához, és ezért én azt gondolom, hogy ez az újraarányosítás ugyanezen szabályokat alá kell, hogy hogy tartozzon. Holnapig lehet módosításokat benyújtani. Várom az együttműködést a többi árnyékjelentéstevővel. Nagyon egyértelmű üzenetet kell küldenünk az intának, amelynek figyelembe kell vennie e, ezen vámkontingensek érzékeny létét, érzékeny voltát, mert hogyha rosszul döntünk, akkor a gazdák, köz, ö, települések, közösségek ö, isszák meg ennek a levét. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, kedves kollega. Nagyon fontos ez a téma. Azt szeretnénk, hogyha az intabeli beli kollégák komolyan vennék, elfogadnák a véleményünket, de először az árnyék lentéstevőknek fogok szót adni. Müller asszony. Elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. És itt valóban eh, ugye a vám kontingensekről van szó, e, a VTO e, belül felosztjuk ezeket az EU-s vám kontingenseket, e, és nagyon fontos, hogy elő, hogy nagy alapossággal dolgozzunk, és az Egyesült Királyság kilépését előkészítsük megfelelően. Számomra ez az írországi utazás nagyon hasznos volt, és be kell vallanom, hogy egyáltalán nem voltam tudatában eh, annak, hogy ennek, eh, hogy Észak-Írország és Írország kapcsolata ilyen súlyos következményekkel jár, eh, illetve az Brexit ilyen következményekkel jár a két közösség kapcsolatára, és hogy itt jogbiztonságot kell biztosítani. Én annak örülök, hogy együtt tudunk működni ebben a jelent, ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és a módosító javaslatainkat szükség esetén benyújtjuk ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. képviselő. I'd like to start by thanking Matt Carthy for his opinion. It's reassuring. Köszönöm szépen. Megnyugtató azt látni, hogy egyetértünk akkor, amikor possible exit from the EU. Amikor az újra arányosításról van szó, hogy ez korrektül történjen meg a WTO szabályai szerint, az is fontos, hogy a parlamenti átláthatóságot és elszámolt, elszámoltathatóságot biztosítsuk, hogyha ezeket a szabályokat módosítjuk. És ugyan lehet, hogy felfordulást okoz a Brexit, illetve a virágkereskedelem rendjében Trump felbukkanása, de az az észszerűség, amivel az októberi megállapodást sikerült elérni, azt mutatja, hogy hogy mennyire jól sikerültek ezek a tárgyalások, nem úgy, mint ahogyan ezt a sajtót tálalta. De ez a megállapodás konfliktus esetén a bizottság hozzáállása az, hogy a jelenlegi VTO vitarendezési eljárások szerint lehetséges, de még két évvel ezelőtt is, hogy ha szándékosan ássuk ezt a testületet, akkor még a lehetőséget is elveszítjük annak, hogy ezeket a vitákat rendezni lehessen. A hitelességét ássa alá a brit kormány a már eddig elért eredményeknek, és, és megbízhatatlan partnernek bizonyul. Az Egyesült Királyság tiszteletben fogja tartani a vámkontingensekkel kapcsolatos előzetes megállapodást, és ez később viszont problémákhoz vezethet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon bölcsen és óvatosan kell eljárni, Délnyugat-Angliát képviselem, és ide értve az ott élő gazdálkodókat és Amikor a jelentést olvastam, elgondolkoztam azon, hogy ez mit fog jelenteni. Nem szabad hamis illúziókat adni nekik, hiszen előfordulhatnak olyan dolgok a későbbiekben, amelyek a jogbiztonságukat, illetve a megéletésüket veszélyeztetik. Köszönöm. Oázó úr következik. Igen, köszönöm szépen. A maihoz hasonló alacsony vámtarifák egész egyszerűen nem jelentenek védelmet az európai mazdagazdaság számára, és hát tudjuk, hogy globális szinten hogyan alakul most ez a piaci verseny, ezért van az, hogy az európai gazdák ilyen nehéz helyzetben találják magunkat. Az új vámtarifa kontingensek kiszámolásánál mindenképpen újra kell számolni dolgokat a britek kivállásával. Talán itt az alkalom arra, hogy a szabadkereskedelmi ideológiától kicsit el távolodjunk, elrugaszkodjunk. Éppen ezért de protéger au mieux les secteurs qui hiszen védenünk kell ezt az ágazatot, amely ma még inkább nehéz helyzetbe kerül. A GATT VTO rendszer persze fontos, az Európai Bizottság hogyan tudja azt garantálni, hogy a tárgyalások során további negatívumokkal nem kell majd számolni az európai gazdák. Poszó Nikolson, Pani Post. Nikolson úr következik. Köszönöm szépen. Nos, előttem szólók már elmondták, de jelenleg vannak követe, kötelezettségei az uniónak a termékekkel kapcsolatban a WTO szabályok szerint, és ennek még az Egyesült Királyság is része. Hogyha az Egyesült Királyság kiszáll, ami valamikor vagy megtörténik, vagy sem, akkor ez azt jelenti, hogy a teljes vámkontingens listát újra kell osztani, hogy a pontos használatát tükrözze, ami az Egyesült Királyságot illeti, vagy 2020. december végéig, vagy 2019. márciusig valamiféle megállapodást el kell érni. Az Egyesült Királyság is és az Unió is írt levelet a WTO-nak, amiben leírták azokat a módszereket, amivel ezt meg lehetne oldani. Ez a módszertan történelmi, kereskedelmi folyamatokon alapul. Lehetőség szerint a jelenlegi kötelezettségeinek, mint uniós tag, továbbra is megkíván felelni. Úgy általában pozitív együttműködést tapasztaltunk, és halad, előrehaladást találtunk az Egyesült Királyság és az EU27-ek tárgyalásában. Viszont a másik módosítóval kapcsolatban van kérdésem, hogy itt utal az itteni utalás nekem azt mutatja, hogy ezt elmozdul attól az iránytól, hogy újra osszuk ezeket a vámkontingenseket, és megindok, úgy indokolja, hogy van sok más megoldási lehetőség, hogy hogyan lehetne elkerülni a fizikai határt, és Észak-Írország továbbra is a Vám Unió része maradjon, de nem ez a helyzet. Az EU27-ek és az Egyesült Királysági kormánya megállapodott abban, hogy a teljes Egyesült Királyság továbbra is be fogja tartani az uniós szabályokat, és támogatni fogják az észak-déli együttműködést, a 97-es megállapodás szellemében vannak elméleti kérdések az egész eljárással kapcsolatban. Észak-Írország Gott, mintha máshogy kezelnénk, mint, a, mint Egyesült Királyság többi részét. Mi történne akkor 15-20 év múlva? hogy más szabályok vonatkoznának Észak-Írországra, és az ország többi részére, ez egyszerűen nem működne. Aztán egy másik hamis elképzelés is kialakult, különösen Brüsszelben, az, hogy Észak-Írország része lenne az unió területének, úgy, hogy közben az Egyesült Királyság többi része nem része. Na most ennek megint komoly hatása lesz a termelőkre, komoly anyagi és gazdasági következményei lesznek tekintettel arra, hogy a mezőgazdaságban az Egyesült Királyság a legfontosabb partnere Észak-Írországnak. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen. Uh, Merit McGuinness, a néppárt árnyék előadója ezzel kapcsolatban, és elnézést kér, hiszen nem lehet jelen, mert most a plenárist vezeti, és engem kért meg, hogy olvassam fel a részéről az általa küldött rövid nyilatkozatot. Szeretném megköszönni az előadó munkáját ezzel a fontos anyaggal kapcsolatban. Három dolgot szögez le. Először is biztosítani kell a folyamatosságot a kereskedelmi kapcsolatokban az unión kívüli országokkal a Brexit után is, úgy, ahogyan ezek most is zajlanak. De azt mondja, hogy tekintettel a vámkontingensek által érintett érzéke, termékek érzékenységére, akkor oda kell figyelni, hogy ez akaratlanul is ne hozza rossz helyzetbe az uniós gazdákat. Azt mondja, hogy a WTO tárgyalásoknak nem lehet az az eredménye, hogy teljesen újra tárgyaljuk az, a termékeknek az önös piachoz való hozzáférését, az oda való jutását, és ezen tovább fogok dolgozni az előadóval. Krumpli. Igen. Egy-két megjegyzést is, konkrét javaslatot is szeretnék a véleménnyel kapcsolatban. El, elengedhetetlen, hogy a brit ö, kereskedelmi megállapodásokban használt vámkontingenseket töröljük és ne osszuk fel újra. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy a valóban felhasznált fám kontingenseket eh, hogyan állapítják meg annak érdekében, hogy túlzott import eh, ne destabilizálja a tagállamok eh, agrárpiacát, amelyek egyébként az ilyen válságokra, illetve az egyre gyakoribb természeti katasztrofákra is, is nagyon kivantéve az brite kereskedelmi megállapodásért oda kell figyelnünk, éppen ezért megfelelően ellenőrizni kell az európai parlamentek és a tagállamoknak is ezeket az adatokat. Ami a többit illeti, alapvetően az elemzését osztjuk az előadónak, és támogatjuk ismét a szavazás során. Nekov. Nekov úr. Thank you, Chair. Um, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény jól kiegyensúlyozott anyag, és jól, jól sikerült. De azok a, de a gazdáink aggodalmait, és az, hogy mi történt a népszázáson, az is nagyon fontos, mert arányosan kell megoldani a kvóták csökkentését. és a Bulgáriában és Európában is a jutenyésztés és más területeken a szereplők aggodalommal figyelik, hogy mi fog történni. És nem szeretnék őket sötétben tartani, de ebben a láncolatban. Köszönöm szépen. Caputo úr következik. Grazie, grazie Presidente. Eh, innanzitutto voglio congratularmi. Köszönöm szépen először is meg McCarthy úrnak muszáj köszönetet mondani, hiszen úgy érzem, hogy a praktikus szempontokra koncentrált. Tudjuk, hogy a Brexit kapcsán a tárgyalások bizony nem haladnak valami jól, hiszen nem tudjuk, hogy pontosan a kilépés milyen feltételekkel e, történik majd meg, pedig hát a, a vámtarifa kontingensek újrafelistásának a kérdése egy kikerülhetetlen probléma. új adatok alapján új felosztásra lehet szükség, és az állat és növény e, biztonsági intézkedések eh, is jelentősen eh, megnehezítették a más VTU tagokkal folytatott eh, kereskedelmet. Egész egyszerűen az adatok nem mindig tükrözik a valóságot. Politikai döntést kell tehát hozni, amely kihatással lesz az agrárpiacokra, amelyek nagyon nagy kitettséggel bírnak. Az Európai Bizottságnak szerintünk az újrafelosztás ügyében teljes hatáskört nem érdemes és nem szabad adni. Arra van szükség, hogy minél átláthatóbb legyen ez a folyamat, az Európai Bizottság delegált aktusokat csak akkor fogadjon el, amikor nemzetközi megállapodásról van szó. A parlament jóváhagyására mindenképpen szükség kell, hogy legyen bármiféle ilyen esetben. Az megfelelő járásrend értelmében kell ezt a tanácsnak. McCarthy urat érdeklődve hallgattam, illetve Jim Nicholson barátomat is, és ami Carthy úr beszélt, Észak-Írországról beszélt, ez Donegal, North Island és Northern Island nem ugyanaz és az Egyesült Királyság többi részétől más elbánást nem kaphat Észak-Írország a kilépést követően. Jim Nicholson is elmondta, hogy mintha lenne egy narratíva Brüsszelben, hogy erre sor kerül. Nos, egyetértek vele, itt a véleménytervezetben is láthatjuk. észak ország az Egyesült Királyság részét, és így is fogjuk ezt kezelni. Köszönjük szépen. Az Európai Bizottság képviseletében van itt valaki? parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm ezt a véleménytervezetet. Örülök annak, hogy foglalkoztatja önöket ez a technikai dosszié, amely mégis politikai roppant kényes. A jó hír talán ma az, hogy a vámtarifa kontingensek újra felosztása, tehát a brit eh, vámtarifa kontingensek eh, újra felosztása a 27 tagállam között alapvetően erről van szó. Az INTA bizottságban is beszéltünk már egyébként korábban erről. Két rövid megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első ezek közül az időzítés. Ahogy önök is tudják, az Európai Bizottság tárgyalásban áll a britekkel a kilépés kapcsán. 2020 végéig egy átmeneti időszak lesz majd, hogyha életbe lép ez a megállapodás, akkor csak akkor lépnek ki majd a vám unióból, tehát marad még egy kis időnk. Ugyanakkor fel kell készülnünk arra a lehetőségről is, hogy nem lesz megállapodás a két fél között, ebben az esetben az Egyesült Királyság a Vám Unióban jövő év márciusában kilép és ezzel a menetrenddel számoltunk a javaslat megtételénél. Vegyék azt figyelembe, hogy ehhez technikai jellegű végrehajtási aktusokat kell elfogadni, amelyek nagyon bonyolultak, és amelyeket minél hamarabb meg kell hozni. Ez az első megjegyzésem. A második, a legfontosabb módosító ebben a jelentésben, az Európai Bizottság hármas cikkében szereplő bizottsági jogkört korlátozná, nos a tanács hasonló aggodalmának adott hangot, és mi hajlandóak vagyunk arra, hogy önökkel együtt működjünk annak érdekében, hogy senkinek legyen az a benyomása, hogy teljesen korlát nélkül a, az Európai Bizottság hatásköre. A WTO partnerekkel Genfben kell majd mindenképpen tárgyalnunk, és meg kell őket győznünk majd arról, hogy valóban a korrekt adatok és tények alapján osztjuk fel ezeket. És hát a kereskedelmi partnereink egyelőre nem tudnak jobbat, mint mi, és hát pontosan erre készítettük, készültünk azzal, hogy legyen egy ilyen hatáskörünk annak érdekében, hogy ez ennek az, tehát ebben az esetben valahogy az Európai Bizottság mindenképpen meg tudja oldani ezt a problémát. Az Európai Parlamentet természetesen teljes mértékben bevonjuk ebbe a folyamatba, hiszen delegált aktusok esetében önök felügyelhetik a bármilyen lépésünket, és meg is vétózhatják, vagy el is utasíthatják. Azt köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Az előadóhoz fordulok, ő kapja meg az R szót. Just to, uh, chair, to thank all the... Köszönöm, elnök úr. Az árnyék előadóknak és a többieknek köszönöm a hozzászólásokat, nagyon szorít minket az idő. A Brexit tárgyalások legkönnyebb részéről van szó az Európai Bizottság javaslatot, javaslata ebben a témában. Az egyik legegyszerűbb témára vonatkozik. Gondolhatjuk, hogy mennyire bonyolult ez a helyzet. Az Európai Bizottság képviselőinek a hozzászólását is köszönöm. Nos, ami a ami azt illeti, hogy mi lesz a Brexit tárgyalások lezárulta után ezekkel a megyékkel. Nos, én csak a saját vágyamnak tudok hangot adni, én pedig azt szeretném, hogyha a Észak Írország hat megyének gazdái továbbra is hozzáférjenek a brit piachoz és az Európai Unió piacához. Az európai gazdák remélhető, vagy az írgazdák remélhetőleg ezt kapják, majd ezt is várják tőlünk. Ez mindenkinek jobb annál, mint hogyha arról beszélünk, hogy minek is nevezzük ezt a régiót, Észak-Írországnak, vagy Írország északi részének, vagy északi Írországnak, szerintem nem ez a lényeg, ha Írország és az írek érdekeit kell szem előtt tartanak. Ki do jutra do godziny 13. Przyjęcie projektu opinii 20 października. Köszönöm szépen mindenkinek, az előadónak és a hozzászólóknak. Hétfőn Strasbourgban lesz majd a vélemény elfogadása és Desz úr és a többiek nyilván kritizálják majd ezt, de hát a törvényezési ciklus végén vagyunk, úgyhogy megértést kérünk. Októberben találkozunk 8-án délután, illetve 9-én egész nap, 9-től 18.30-ig. Köszönöm szépen a részvételt, és az ülés tervezett vége előtt így be tudjuk fejezni. Köszönöm. Abból indulok ki, hogy esetleg majd néha megkérdezhetjük a, tolmá- megkérdezhetjük a tolmácsokat, hogy maradjanak tovább, hogyha erre szükség van, és most pedig a röplad mérkőzés eredményét fogjuk megnézni.